ott néhány másodperccel ezelőtt. A 2010. április 7-i jegyzőkönyv rendelkezésre áll. Van-e valakinek megjegyzés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadottnak tekintjük. Pisemne numer 71 przez 2009